Il presidente. Az elnök. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. Allora, la seduta è aperta, cominciamo con l'annuncio dei risultati. Jó reggelt kívánok! Először is a szavazás eredményeinek ismertetésével kezdjük. A COVID-19-es világjárvány elleni küzdelemhez kapcsolódó módosítások eredményeiről számolok be. 53-as módosító elutasítva. 54-es módosító elutasítva. 76-os módosító elutasítva. 43-as bekezdés első rész elfogadva, 43-as bekezdés második rész elfogadva, 48-as módosító elfogadva, 77-es módosító elutasítva, 24-es módosító elfogadva. 45-ös bekezdés elfogadva, 18-as módosító elutasítottuk. 17-es módosító elutasítottuk. 25-ös módosító elfogadtuk. Nyolcas módosító, elfogadtuk. Kilences módosító, elfogadtuk. 78-as módosító, elutasítottuk. 51-es bekezdés első rész, elfogadtuk. 51-es bekezdés második rész, elfogadtuk. 51-es bekezdés harmadik rész, elfogadtuk. 30-as módosító, elfogadtuk. Egyes módosító, elutasítva. 52-es bekezdés első rész, elfogadva. 52-es bekezdés második rész, elfogadtuk. 52 3, elfogadva, 52-es bekezdés negyedik rész, elfogadtuk. 53-as bekezdés első rész elfogadtuk. 53-as bekezdés második rész elfogadtuk. 55-ös bekezdés első rész elfogadtuk. 55. bekezdés második rész elfogadtuk. 22-es módosító elfogadtuk. B. Preambulum bekezdés elfogadtuk, 31-es módosító elutasítva. Tehát most akkor a mai első szavazásra térünk át. A következő dossziékkal kapcsolatosan fogunk szavazni. Az Európai Strukturális és Beruházási Alappal kapcsolatos különleges intézkedések, a COVID-19-es válsággal kapcsolatos konkrét intézkedések elfogadása, a COVID-19-es járvány okozta károk csökkentése a mezőgazdaságban és a halászatban, valamint az utolsó az orvostechnikai eszközökre vonatkozik. A szavazás során ugyanazt az eljárást alkalmazzuk, mint tegnap. Azt hiszem, mostanra már mindenki számára világos, hogy ez hogyan zajlik – most 9 órakor nyitom meg tehát az első szavazást, 10 óráig tar- tart majd. Mindenkinek tehát 10 óráig van ideje szavazni, és 12 óra 30-kor ismertetem az eredményeket. Az összes mai szavazás név szerint zajlik. A képviselők a ma közzétett dokumentumok megtekintésével tudhatják meg a szavazás eredményét, illetve ellenőrizhetik a szavazatokat. tehát 12 óra 30-kor újra találkozunk, és akkor számolok be az első szavazás eredményeiről. Köszönöm szépen! Il presidente. Az elnök. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mindenkit sok szeretettel üdvözlök. Visszatértünk a plenárisra, és akkor ezzel folytatom az ülést. Az első szavazási eh, fordulóra került sor az egyes módosítójavaslatot elutasítottuk, kettes módosítójavaslatot elutasítottuk, a hármas módosítójavaslatot elutasítottuk, 19.9.49.2 hármas módosítójavaslatot elutasítottuk, kettes módosítójavaslatot elfogadtuk, négyes módosítójavaslatot elutasítottuk, egyes módosítójavaslatot javaslatot elfogadtuk. 00242020 akvakultúra, egyes moros javaslatot elutasítottuk, 9-est elfogadtuk, 2-est elutasítottuk, 10-est elfogadtuk, 11-est elfogadtuk, 3-ast elutasítottuk, 12-es módosítójavaslatot elfogadtuk, 13-ast elfogadtuk, 14-est elfogadtuk, 4-est elutasítottuk, 15-öst elfogadtuk, 5-öst elfogadtuk, 6-ost elfogadtuk, 7-est elfogadtuk, 8-est elfogadtuk, 16-ost elutasítottuk. Aztán a következő módosítási javaslatok orvostechnikai eszközök témájában egyes módosító javaslatot elfogadtuk. Kettest elfogadtuk. Hármast elfogadtuk. 4D elfogadtuk. Ez volt tehát, az, ezek voltak az eredmények. Második szavazási forduló következik, záró szavazások költségvetés módosítási tervezete egyes számú, a kettes számú költségvetés módosítási tervezet, rugalmassági eszköz igénybevédelek 2020-ban, rendkívüli tartalék 2020-ban történő igénybevétele, 2020 szintén külön eszközök a rugalmasság biztosítása érdekében az Európai Struktúrás és Beruházási Alapok keretében, illetve egyedi intézkedések bevezetése a COVID-19-es válság kezelése érdekében, illetve a COVID-19 járvány által a halászat és akvakultúra ágazatokra gyakorolt hatások enyhítésére irányuló egyéb, egyedi intézkedések, orvostechnikai eszközök, illetve egy állásfoglalási indítvány összehangolt uniós fellépés a COVID-19 pandémia és következményei elleni küzdelem érdekében a második forduló 12.30-kor kezdődik, tehát most és 13 óra 30-ig tart. Ezzel megnyitom a szavazást, 16 órakor fogjuk bejelenteni az eredményeket, addig is jó munkát kívánok. Köszönöm. Olá, Márko. Köszönöm minden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 Test, test, test, test. 1, ah, un 2. Voilà, test un OK, t'as bon son.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 Yeah. Il Presidente. Az elnök, köszönöm, jó estét kívánok. Buonasera. Jó estét kívánok, folytatjuk az ülést. Megkaptuk a tanács álláspontjait, álláspontját első olvasatban a bizottsági statisztikák, migrációra vonatkozó statisztikák témakörében, illetve az elektronikus információk tengeri közlekedésben ről szóló rendelet, illetve a minimális pihenőidőről szóló rendelet vonatkozásában, valamint a rendelet módosítás a közlekedési, közúti szállítási ágazatban. E, e, emellett e, a közlekedési ágazatban résztvevő sofőrök vonatkozásában egy irányelvről. A következő ülésen ezeknek a címeit közétesszük, illetve a parlament három hónapos határidővel rendelkezik azzal kapcsolatban holnaptól kezdve, hogy állást foglaljon, illetve elemetősen ilyen. Köszönöm, és akkor most következnek a szavazatok, szavazások. Az 1 per 2020 költségvetési kiegészítésről. Szavazók száma 696, mellette 599, ellene 20, tartózkodók 6, 77, és ezt elfogadtuk. A kettes költségvetési módosítási tervezetről 696 200-an szavaztak, 691-en szavaztak mellette, négyen ellene egy tartózkodás volt. Végszavazás volt. A 2020 évi rugalmassági eszköz igénybevételéről. 696-an szavaztak, 603-an mellette, 18-an ellen 75 tartózkodás volt, végszavazás volt. A 2020 évi rugalmassági eszköz e, e, igénybevételéről kettes e, eszközről. 695-en e, szavaztak, 665-en mellette 10 ellene 20 e, tartózkodtak, illetve a 2020-as rendkívüli tartalék mm, igénybevételéről 696-an szavaztak, 690-en mellette, 4 en ellene 2-en tartózkodtak. Európai strukturális és beruházási alapok járványra adott válaszlépésként történő felhasználásához kivételes rugalmasságot biztosító egyéb intézkedésekről 696-an szavaztak, 689 mellette, 6 ellene, egy tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Végszavazás ehm, COVID-19 válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedésekről szavaztak 696-an, 686-an mellette, heten ellene hárman tartózkodtak. Ezt elfogadtuk ehm, végszavazás a COVID-19 járvány által a halászati és akvakultúra ágazatokra gyakorolt hatások enyhítésére irányuló egyedi intézkedésekről. 696-an szavaztak, 671-en mellette, 10 ellene, 15-en tartózkodtak, elfogadtuk. Végszavazás volt az orvostechnikai eszközökről, 696-an szavaztak, 693-an mellette, egy személy ellene, ketten pedig tartózkodtak, ezt is elfogadtuk illetve állásfoglalási indítvány összehangolt uniós fellépés a COVID-19 pandémia és következményei elleni küzdelem érdekében. 694-en szavaztak, 395-en mellette. 171-en ellene, és 128 tartózkodás volt, ezt elfogadtuk tehát az összehangolt uniós fellépésről szóló állásfoglalást így elfogadtuk. Van még néhány bejelentés az aláírásokról, illetve a végleges, az 1 per 2020-as, illetve a 2 per 2020-as költségvetési módosításokról. Ezen kívül tájékoztatom önöket, hogy aláírok két anyagot a flexibilitási és mobilitási eszközről, illetve eh, a eh, egyéb válaszintézkedésekről az ülési jegyzőkönyvében szerepelni fognak ezek az adatok, és tehát ezeket a szövegeket most írom alá. Merci, Köszönöm. a április 16-ai, 17-ei ülések jegyzőkönyvét a következő ülésen e, fogjuk elfogadni, e, és e, a elküldjük a jegyzőkönyvet, illetve a szövegeket a címzetteknek. Én szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vette ezen az ülésen, és türelemmel eh, viselte ezt eh, bár lassan hozzászokunk eh, ehhez, hogy távolról dolgozunk. Szerintem ez azért is fontos, mert eredménye van, és úgy látom, hogy jelentős volt a részvétel is. Én természetesen továbbra is bátorítanék mindenkit arra, hogy maradjanak aktívak a jelenlegi sürgősségi helyzetben néhány eh, nappal ezelőtt halt meg egy eh, nagy író, aki Európát választotta saját eh, hazájának, és szavaival emlékeznék meg róla. Pure sangue. E ha dimostrato senza grandi gesti che è possibile vivere e vivere in piedi, anche nei momenti difficili. Luis Sepulveda. Credo che úgy gondolom, hogy eh, ez eh, a szerző nekünk nagyon sok kellemes olvasmányt adott. Köszönöm, és jó munkát mindenkinek!